Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem mindenki foglaljon helyet. Kérem, Fült <laughs> úr, adja vissza a beszédemet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon örülök annak, hogy uh, svéd külügyminiszter úrral találkozunk. Az Európai Békeintézet gondolatát is szeretnék megvitatni vele. Természetesen ezen kívül kihasználhatjuk az ő látogatását arra, hogy más kérdésekről is beszéljünk. Gimlihi találkozó, a szíriai helyzet, a Eh, és egyéb kérdések, témák, amelyek a Békeintézet eh, témájához kapcsolódnak. Aztán a jogállamiság eh, és a demokrácia helyzete a déli és a keleti szomszédságunkban. Örülök annak, hogy ezekről a témákról beszélhetünk. Nyilván tudja, hogy a kül- és biztonságpolitikai éves jelentést fogadtuk el az elmúlt hetekben, és talán az erről szóló vitáinkat is gazdagíthatjuk a mai eszmecserével. És vessük föl, milyen előnyök szólnak az Európai Béke Intézet létrehozása mellett. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. elmár. Mindig nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Ma azért vagyok itt, mert eh, nem sokára egy szemináriumot eh, tartunk az Európai Béke Intézet gondolatáról. De talán a vitát egy kicsit eh, kiterjeszthetjük. Az Európai Intézetet ezt, ennek létrehozását szélesebb kontextusba kell helyezni. Szeretnénk Európát erősíteni, Európának a béke, a stabilitás, az emberi jogok terén betöltött szerepét erősíteni. A világot sem egy nap alatt teremtették, folyik a munka, folynak a tárgyalások, lépésről lépésre haladunk, különböző intézményekről, kompetenciákról és kapacitások kiépítéséről van szó. Az Európai Békeintézetet azon eszközök keretében kell tekinteni, amelyre szükségünk van, hogy erősítsük, védjük az érdekeinket, értékeinket a világban. Hadd mondjak néhány szót más kérdésekről is. El már említett ezek közül néhányat. A leg többet már felvetették a ha jól tudom, a rock jelentésben, ami nagyon jó jelentés volt, nagyon jó összefoglalja nem csak az önök kiváló nézeteit, hanem azokat a kihívásokat is, amelyekkel szembe kell néznünk. Az jelentés tervezetek ből ismeritek gondolatokat, mint például az internetes eh, szabadság, digitális szabadság kérdése, ez kiváló, aztán a kiberbiztonság, ez csatlakozik az előzőhöz, ez is egyre fontosabb európai téma. Úgyhogy ez, ez azt gondolom, emellett a CFSP-ről és az biztonsági és védelmi politikai kérdésekről is készülnek olyan jelentések, amelyeket tudok használni. El már utalt egy eszmecserére, amelyre sor került a külügyminiszterek között, és hát egy kis időbe tellett, míg a horizontális kérdéseket meg tudtuk vitatni, amelyek amiket gyakran elfelejtenek. Voltak bizony, gyakran vannak bizonyos földrajzi kérdések, ebben az országban, abban az országban e, problémák merülnek fel például, de vannak horizontális kérdések, amiket gyakran elfelejtünk, ilyen például az internet biztonsága, ez egy horizontális kérdés. Aztán e, víz kérdése, az oktatás e, kérdése, mit tehetünk ebben a témában, illetve a transzparencia, illetve E, Szíria kérdése. Összességében nagyon nagy kihívás előtt állunk, európaiak, politikusok, diplomaták. A világgazdaság sem olyan már, mint volt, az európai gazdaság sem olyan, mint volt. Ez hatással van arra, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe, és hatással van arra is, hogy mennyire vagyunk hatékonyak, mondjuk hihetők, hitelesek. Európa soft eh, hatalma eh, eddig eh, korábban, tehát eddig inkább javunkra vált, és ahogy a Clinton kampányban is Clinton kampányban is elhangzott, hogy minden attól függ, hogy a gazdaságunkkal hogyan tud, a gazdaságunkat hogyan tudjuk hát meg gatyába rázni. Ez határozza meg a, a helyzetünket a világban, a soft power-t, amelyen rendelkezünk, és a hatásunkat. A politikánk, politikáink, a politikai döntéseink rendkívül fontosak. Hogyha hatékonyak vagyunk, hogyha hatékony külpolitikai szereplők ként tűnünk fel, akkor ez hitelességünket erősíti a külföldön is. Hogyha a szomszéd, hogyha saját házunk táján, vagy saját szomszédos országainkban nem vagyunk hitelesek, akkor messzebb sem leszünk hitelesek. Ukrajnában folytatjuk, Ukrajnával kapcsolatos törekvéseinket folytatjuk, és egy érdekes keretet dolgoztunk ki eh, Stefán Fülével, biztossal, Elmárral is. Nem tudom, hogy önök egyetettenek ezzel, de Elmár azt állítja, hogy ő képviseli az Európai Parlamentet. Én nem mondhatom, hogy én képviselem a tanácsot, de én vagyok a tanácsnak egy, tanácsnak egy tagja vagyok. Úgyhogy többé-kevésbé prominens képviselői vagyunk az Európai Unió három pillérének. És együtt vettünk részt Janukovics elnök úrral egy találkozón, hosszú és kemény tárgyalásokon világos álláspontok ütköztek. Azt hiszem, hogy ez a hitelességünkről tanúbizonyságot tesz, képesek vagyunk-e eh, hatni az eseményekre. Aztán a keleti partnerség fontos választásokra kerül sor Belorussziában hamarosan. Meglátjuk, hogy ez szabad és igazságos választás lesz-e, tisztességes választás lesz-e. Ha valaki így gondolja, akkor ezt tegye fel a kezét, nem látom, hogy sokan jelentkeznének. Nagyon elszomorító a helyzet, próbáljuk ezt próbálunk erre hatással lenni. Október 1-én lesz Grúziában lesznek a választások. Szikorszki Pól legyen kollégámmal egyeztettünk erről a kérdésről. <clears throat> Mindenféle nehézség ellenére ez lesz valószínűleg az eddigi legjobb választás Grúziában, nyilván nem lesz tökéletes, de a, a az egyre tisztább választások létráján egyre feljebb lépünk hatalmas kihívásokkal néznek szembe azok, akik részt vesznek a választások során. A választási kampányban el felhasznált pénzek a grúziai GDP felé teszik ki, tehát ez itt nyilván vannak átláthatatlan finanszírozási ügyek is. 2000 megfigyelő lesz a grúziai választáson. Aztán október 28-án Ukrajnában lesznek választások. Hát meglátjuk, hogy itt mi lesz, mi, mi várható. Ott a parlament, a bizottság és a tanács nevében, tehát eh, tárgyaltunk, ahogy már mondtam, és szabad és tisztességes választásokat eh, eh, várunk el hát nem tudom, hogy hogyan lesz a szabad választásokat, hogyan lehet szabad választásokat megtartani ebben az országban, hogy az egyik legfontosabb politikai vezető börtönben van, hát e- erre nem volt gondolata vagy ötlete az ukrán tárgyaló felünknek sem. Ez a téma minden esetre a külügyi tanács novemberi ülésén napirenden lesz. Egyébként kelet fele haladva Moldo- Moldávia. Nekik gratulálnunk kell a nehéz helyzet ellenére. Az, az európai reform agenda halad. Nagyobb a, nagy, nehezebb a helyzet a Kaukázus egyéb országaiban, ahol az örmény Azerbajdzsán konfliktus egyre inkább feszülté válik. Itt Európának elég korlátozott szerepe van minden esetre tudatánakban kell lennünk ennek a konfliktusnak. Aztán ezen kívül Balkán, és említenem kell, a horvátországi eh, csatlakozás folyik, a ratifikáció. folyik Svédországban, például az én távollétemben, nem a távollétem miatt, de távollétemben benyújtották a ratifikációs szerződést Svédországban és a parlamentben, úgyhogy az elkövetkezendő hetekben megszületik a döntés nálunk, és egyik ország a másik után ratifikálja ezt a csatlakozási szerződést. Ami a Balkán egyéb országait, többi országát illeti, fontos előrelépni. Persze beletérhet, bele elkezdhetünk arról filozofálni, hogy milyen lépésekre van szükség. Minden esetre hosszú lesz ez az út a Balkánon, ebben egyetérthetünk, de fontos, hogy ne álljon le a folyamat. nem az a döntő jelentőség, hogy milyen hosszú az út és milyen gyorsan haladunk, hanem az a fontos politikai szempontból, hogy ne álljon le a folyamat. Egyik lépés kövesse a másikat. Hogy milyen sebességben? Attól függ, hogy ki milyen sebességre érdemes. Azt, azt gondolom, hogy az infrastruktúra kérdését erősíteni kell, az infrastruktúrát erősíteni kell gazdaság, energia, közlekedés területén, az Európai Bizottság ezt napirenden tartja. Aztán a szervezet bűnözés területén vannak problémák, vannak kihívások, hatékonyabb eszközöket kell kidolgozni, segíteni kell azoknak, akik fel akarják tárni a szervezet bűnöző bandákat. A tanácsban folyik a vita azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi eh, csatlakozási folyamat, a törvények, a szabályok eh, megvizsgálása milyen, mennyire eh, elegendő hogy megnézzük azt, hogy mi történik a szervezet bűnözés szintjén. Törökország rendkívül fontos partner, az egyik legdinamikusabban fejlődő európai gazdaságról van szó és első rangú politikai, külpolitikai partnerséget kell fenntartani velük, aztán az Egyesült Államokkal is fennmarad a kapcsolat. Az egyik legnagyobb kihívás a Nílus és az Indus közötti eh, terület, Egyiptom nem mondhatom, hogy nem aggasztó eh, a helyzetük, igen, aggasztó, de vannak eh, pozitív jelek is nagyon fontos, hogy Oroszország szerepe is változik ezen a területen, be kell őket is vonnunk a helyzet megoldásába. Aztán az IMF-fel is folytatódik a, a tárgyalás. Egyiptom Egyiptom gazdasági helyzetének megoldásához elengedhetetlen az IMF. A demográfiai fejlődés, demográfiai helyzetben meg kell oldani ezt a gazdasági helyzetet, demográfiai helyzetet figyelembe véve kell megoldani a gazdasági helyzetet, ez eltarthat évekig, 7-8 évig is akár. Aztán engem még mindig aggaszt a közel-keleti béke folyamat, egyetlen a megnevezés. Nem igazán tartom békének, nem igazán tartom folyamatnak, de legalább a közel-keleten kerül rá sor. Egyre több feszültség merül fel, az alternatívák hiánya egyre nehezebbé teszi, feszültebbé teszi a helyzetet. Ahogy múlik az idő, és nem történik semmi, ez csak is oda vezethet, hogy ahogy múlik az idő, egyre nehezebb lesz a helyzet, egyre eh, nehezebb lesz kikecmeregni a gödörből. Kathy eh, Ashton nagyon sokat eh, aktívan, intenzíven dolgozik ezen a kérdésen, de hát nyilván ez nem csak a mi kezünkben van. Szíria finoman fogalmazva magában is nagy kihívás. Kihívás a a politika, politikánkban, kihívása a gondolkodásunkban. Mi volt a helyzet Szíriában? Egy szekuláris diktatúra létezett, mint ahogy sok más közel-keleti országban, és ezt megpróbáljuk szekuláris demokráciával felváltani lehet iszlamista demokrácia is, ez végül is rendben van, véleményem szerint, bár felmerülhetnek bizonyos nehéz eh, kérdések, azonban a kockázat fennáll ehm, azzal kapcsolatban, hogy teljesen fragmentálódik eh, a helyzet eh, Beirut-tól Basráig, Bahrajnon keresztül hatalmas következményekkel járhat ez. Mit lehet tenni? Humanitárius segítségnyújtást lehet biztosítani. Az Európai Unió segít eh, a menekülteknek, próbál Szíriában eh, segítséget nyújtatni. Nézzük, hogy hogyan tudunk eh, segítséget nyújtani olyan területeken, amely, amelyek már nem a kormány ellenőrzés alatt állnak. Hogyan tudjuk ezeket a területeket visszaterelni a szervezettség medrébe? Kofi Annan nem volt sikeres a tárgyalásai során. E, most Bahimi úr az, aki e, vel New Yorkban fogunk találkozni jövő héten, meglátjuk, hogy ő mit lát, látja-e lehetőséget arra, hogy előre lehet lépni politikai szintéren. Reméljük, hogy igen, mert csak így tudjuk a teljes összeomlást elkerülni. És hát mi a helyzet a régióban? Nem csak Szíriáról van szó, az egész régióról. Az egész régióra kihat a gazdaságok összeomlása, a menekültek elindulása, a politikai feszültség erősödése. Libanonnal egyre szorosabb együttműködésre van szükség, ez a leg, egyik legtörékenyebb terület, de Jordániáról sem feledkezzünk el. Ez is nagyon nehéz terheket visel. Irak, politikai problémák egyre erősödtek, komolyodtak az elmúlt hónapokban, és természetesen Irakra is kihatnak a szíriai események, valamint Törökországra is, Törökország is az egyes problémák hatása alatt nyög. Ezek, az egyik leg, ezek a legfontosabb problémák, nem igazán szeretnék a többi eh, területre kitérni, de hogyha megnézzük ezeket a területeket, megnézzük az amerikai elnökválasztást, kampányt, megértem, hogy ez így van, de így van, hogy az amerikai választási kampányt a gazdaság dominálja. Az embernek az a benyomása, hogy az Egyesült Államok az a kapcsolatban, hogy aktív szerepet játszon a világ különböző régióiban, már nem olyan fontos ez az amerikai államnak, mint régen, vagy legalábbis nincs ehhez akkora eh, kedvű gusztusuk. Ez azt jelenti, hogy ezt a vákumot ki kell tölteni, eh, Európára hárul majd nyilván ez a szerep, ahonnan visszavonul az USA. Eh, ez nekünk át kell venni ezt a szerepet, ez az érdekünk, az értékeink, is ezt diktálják a külügyi szolgálat munkatársai ezen dolgoznak, egy európai globális stratégia kidolgozásán dolgozunk. 2003-ban született egy döntés az európai biztonsági stratégiáról. Ez nem rossz ez az anyag, de 2003 nagyon régen volt. Most próbálunk egy új európai biztonsági stratégiát létrehozni, és ezzel, azonban, ezzel kapcsolatban azonban elég nagy ellenállás volt a tanácsban ezért négy kormány, Svédország, Lengyelország, Olaszország és Spanyolország azt mondták, hogy kezdjük el ezt a folyamatot. Ami egy kicsit szabadabb is így, hogy az intézmények keretein kívülre helyeztük, és egy kicsit szélesebb dimenzióban lehet megközelíteni. A négy ország politikai agytrösztjeit kérdeztük meg, vagy kértük meg arra, hogy egy európai globális stratégiát dolgozzanak ki vagy legalábbis adjanak néhány ötletet. Az összes rendelkezésünkre álló eszközt sorra vettünk, és akár új eszközöket is hozhatunk létre. És hogyha ez megszületik, de tavasz környékén, vagy 2014 környékén, akkor ezt benyújthatjuk a tanácsnak, bizottságnak. Ez nagyon fontos év lesz, mert parlamenti választásokra, európai parlamenti választásokra kerül sor, bizottság mandátuma lejár, illetve kritikus a, lesz ez abból a szempontból is, mert ez lesz a századik évfordulója a szarajevói merényletnek és az első világháború kirobbantás, kirobbanásának. Úgyhogy ez egy szimbolikus év lesz több, ezek miatt, az okok miatt is erősíteni kell az Európai Unió világszínpadon játszott szerepét. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az előadást. Nagyon-nagyon sokan kívánnak hozzászólni, 14-en akarnak már most hozzászólni, ezért engedjék meg, hogy azt javaslom, hogy zárjuk le most a felszólalók listáját, másrészt pedig azt kérném, hogy röviden beszéljenek, másfél percet kap mindenki az elején, azt lehet, hogy később majd rövidíteni kell a felszólalási időt, mert különben nem fér bele mindenki. Először Szala Franka úr kapja meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt, Vild úr. Örülök, hogy ilyen jó, for, jó ö, formában van, bizonyára megismerkedett a Brock jelentéssel, és azt is tudja, hogy ma a digitális Európával foglalkoztunk itt délelőtt. Nos, azt hiszem, hogy mielőtt a külpolitika felé fordulunk, talán meg kéne nézni azt, hogy határainkon belül mi a helyzet, az, az Európai Unió északi dimenziója, illetve szomszédsági ö, politika Grúziával kapcsolatban említette a választási megfigyelőket, illetve a szomszédsági politikát, mint olyat. Kérdezném, hogy mi a véleménye arról, amit mondott már az amerikai elnökválasztásról, tehát az ott kiemelkedő téma a, a gazdaság, illetve említette azt is, hogy mi a szerepe, milyen új szerepe lehet az Európai Uniónak, van-e hitelünk, lesz-e hitelünk akkor a világon, a külpolitikai színpadon, hogyha itt belül, az Unió belül nem tudunk rendet teremteni. Barroso úr azt mondta, hogy az oroszok és a kínaiak miatt pironkodnunk kell, hiszen, tehát magunk miatt kell pironkodnunk a kínaiak és az oroszok előtt, mert az itthoni dolgainkat nem, nem tudjuk elrendezni. a legfontosabb eh, humanitárius eh, segélynyújtók vagyunk, a legfontosabb szolgáltatást nyújtók, eh, ugyanakkor a legnagyobb élelmiszerexportőrök. Gondolkodjunk el ezen. Még egy dolog, a külügyi szolgálattal kapcsolatban kérdezem, hogy most tudná vonni egyfajta mérleget arról, hogy hogyan is működött az eddigiekben a külügyi szolgálat és hogyan, mennyire része a tanácsnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, az elveszteket jött majd Gomes asszony bepótolja. Bélt úr, hogyha a soft power-t megnézi Európában, és ez a gazdaságtól függ, és ebben egyetértek önnel, akkor miért nem tesz semmit az Európai Unió semmit sem az adó dzsungellel az Európai Unióban? Hát hogyan fogjuk megszerezni a az állampolgáraink bizalmát nem teszünk semmit. A fejlesztési politikák kapcsán pedig a saját szekötéseket kell alkalmazni, viszont mi történik akkor, hogyha figyelmen kívül hagyjuk a bűnözés ezen fekete lyukát, e, tehát ez azt jelenti, hogy a diktátorok pénze a világ többi részéről az Európai Unióban landol. Például Etiópia esetében felháborodott voltam, amikor a Twitteren azt írták, hogy sajnálja a maláj diktátor halálát. A két svéd újságíró is jelent arról, mi történik Etiópiában. Mit, tört, mit teszünk annak érdekében, hogy az etiópiai börtönbeléveket kiszabadítsuk? Elfelejtjük őket? Azért, mert nem európaiak? Mit teszünk azért, hogy inkluzív párbeszédet folytassunk Etiópiában annak érdekében, hogy ne essen szét Etiópia, aminek súlyos következményei lesznek nem csak Afrikára. Szíria esetében egyetetek azzal, amit elmondott, mit lehet tenni ennek érdekében, hogy meg lehessen reformálni a biztonsági tanácsot, és hogy a vétójogot is meg lehessen reformálni ennek érdekében, hogy ne legyen blokád. Az EU beállítatná ezt a folyamatot, viszont nem teszi ezt. Okuland asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek miniszter úr ezen értékelésével, hogy az Európai Unió szerepe a globális szintéren változóban van, és a szerepünk növekedik, ezért egy pontom lenne, amire szeretném felhívni a figyelmét. A hegyi Karabakot említette, az EU szerepe véleményem szerint ott még mindig eléggé korlátozott, és itt az ideje annak, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet erősíteni a jelenlétet. Hogyan lehetne ezt megoldani, mert meg kell oldani ezt a kérdést. A második pontom egyfajta tájékoztatás az ön irányába, illetve azt, illetve támogatást kérnék, együttműködést öntől, hiszen ma reggel elfogadott, elfogadtuk a szakbizottságban a Magnitsky-ról szóló ajánlást az AFET a szakbizottság nagy többséggel támogatta azt, hogy ez a kérdés az októberi plenáris ülés elé kerüljön, és hogyha ezt megszavazzák, akkor ez a kérdés a tanács elő fog kerülni. Bizonyára ön is tudja már, ismeri ezt a kérdést évek óta, és remélem, hogy az ön kormánya ugyancsak támogatja majd ezt a javaslatot, vagyis azt, hogy vízumkorlátozást vezessünk be, illetve vagyon befegyeztetvezessünk be azok ellen, akik részesei voltak Maniszki halálának. Olyan személyekről van szó, akik korruptak, lábbal az emberi jogokat, és remélem, hogy ezt a kérdést valóban megmutatják a tanácsban. És elnök, kérem tartsák be a felszorolás időt, mert különben nem tud mindenki beszélni. Köszönöm, hogy eljött ide hozzánk. Mielőtt még beszélnék a békeintézetről, a Belarusziával kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Az OECD részéről nem engedtek be két szemét, az egyik a Bundestag beli kollégánk, szerintem ezt mindenképpen elleneznünk kell, hogy nem engedték be őket az országban. Az Európai Békeintézet a válság idején, és főként a gazdasági válság idején elfelejtjük, hogy az EU milyen kitűnő projekt, és miről is szól. Sikerült létrehoznunk a békét a kontinens szinte egész részén. Ez egy állandó projekt, de mégis erre büszkék lehetünk. Úgy vélem, hogy meg kell próbálnunk ezt kívülre is projektálni, és segíteni kell azoknak, akik még mindig eh, küzdenek ezért. Úgy gondolom, hogy a válság nem fog csökkenni, hanem inkább a rendelkezésre álló eszközök fognak csökkenni, amivel a válságot eh, megoldhatnánk. Ez azt jelenti, hogy sokkal inkább megelőző jelenlegűnek kell lennünk, sokkal inkább be kell fektetnünk abba, hogy megoldjuk a válságokat, még mielőtt azok erőszakossá válnának. Szerintem az Európai Unió eszköztárát is színesíthetnénk. Ez nem áll természetesen ellentmondásban a többi eszközzel, ez csak növeli a kapacitást, amit egy, egy, egy, ez ideig nem használt még ki az EU. Szeretnék egy-két dolgot kiemelni, ez egyik a közvetítés, a párbeszéd, Ezen kívül gyors, rugalmas megoldásra van szükség, például a különképviselők részéről, és a harmadik pont pedig az, hogy a szakértelmünket átadjuk, illetve a tapasztalatainkat is. Tehát szerintem nem, egy, nagy, nem nagy intézetre van szükség, hanem egy olyan pontra, amely összefogja az ismereteket, és erősíteni kell mindazt, amit mi az európai integrációs projekt során kiépítettünk. On the on last, um, I agree. Egyetértek. Igaza van. Fontos dolgot mondott. Nyilván egyre nagyobb ellenállással tudunk, vagy egyre nehezebben veszük rá magunkat arra, hogy bizonyos válságokba beavatkozzunk, konfliktusokba. Talán az eszköztárunkat kéne gazdagítani, hogy fölkészültek legyünk, és a békeintézet pontosan ide illeszkedne. Ez lehetségesé tenni, hogy olyan helyzetekbe is beavatkozunk, ahol a diplomáciai megoldások már nem lehetségesek, különböző formalitások miatt. Amerikaiaknak is megvan a maga eszköztára, másoknak is, nekünk pedig nincs. Tényleg elérni, hogy a soft, az európai soft power, a puha erő meg tudjon valósulni, vagy puha hatalom meg tudjon valósulni. Egyébként igaza van. Oroszország kérdése. Említette a Magnitsky ügyet, hát ezzel kapcsolatban igaza van, semmilyen ellenvetésem. Egyetlen fenntartás, kérjük ne, kérjem, ne szűkítsék le ezt az ügyet, hiszen a probléma messze túlmutat ezen az egy eseten. Nemrég jártam Moszkvában, és utaltam arra, amit Kathy Ashton mondott a Strasburgi vitában a múlt héten, tehát ezt, erre ezt meghallgatták Moszkvában, er-, ennek tudatában voltak, eléggé széles értelmű volt ez az üzenet, ami eljutott így Moszkvába. Vannak olyan ö, jogvédő ügynökségek vagy irodák, amelyek bezárták, vagy be, bezárták tevékenység, irodáikat, tevékenységet beszüntették Moszkvában, mert nem tudják folytatni a tevékenységüket. Vannak vannak, ugyan, vannak hasonló adó elkerülése vagy csalással kapcsolatos ügyek, amelyeknek nyilván van politikai felülete is, vagy ilyen áthallása, és a Magnitsky ügy nagyon tragikus eset, de vannak jelenleg is zajló ügyek, Ezt ne felejtsük el. Visszatérek a soft power kontra gazdaság kérdéshez. Hát arról nem fogok most beszélni, hogy mit kell még csinálni az Európai Unióban. Hát nyilván az adóparadicsomokat be kéne szüntetni, de fontos az, hogy a termelékenységet növeljük, a rugalmasságot, a demográfiai rendszer is, demográfiai problémákkal is foglalkozik-e, vagy a nyugdíjjal. Egyébként jelenleg azért elég jól bírjuk, de 20 évvel ezelőtt egészen más problémákkal álltunk szemben, hogy mi lesz még húsz év múlva, azt nem tudjuk. Ha valamit tudunk tenni, akkor azokat a lépéseket meg kell tenni. Nézzük a balti államokat. Ott alapreformokat hajtottak végre, és eh, nézzék meg, meddig jutottak. Tehát meg kell nézni az egyes országokban, mit tehetünk, és egyfajta keret szolidaritási együttműködésre is gondolni kell. Remélem, hogy előbb-utóbb eh, javítani tudunk a teljesítményünkön aztán a különböző erők, hatalma, kiegyensúlyozása. Hát, hogyha pocsék helyzetben van a gazdaságunk, legalábbis így tűnik kívülről, az nyilván a hatalmi státuszunkra is negatív hatással van. Amerikában sem egyszerű a helyzet, ott is ugye az adókkal is gond van, deficitjük nagyobb, mint a miénk, jobban el vannak adósodva, mint mi és kérdőjelek mutatkoznak azzal kapcsolatban is, hogy merre halad a kínai gazdaság. Az elmúlt három évtizedben hihetetlenül jól fü, ö, működött Kína, gazdaságilag nagyon jól teljesítettek, de nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Aztán vezetői váltások is lesznek. Ott van Oroszország. Hát nem a világ legnagyobb gazdasága, de nem sikerül diversifikálni pedig hihetetlenül gazdag hihetetlenül gazdag országról beszélünk, tehát nagyon sok a tehetséges szakértő gazdaságban, kultúrában, bárhol máshol. Aztán mi a helyzet a nyersanyag árakkal? Meg kell vizsgálni az újfajta szénhudrégén forrásokat. De hát nem csak Európa változik, hanem a teljes világgazdaság. És ha sikeres lesz a gazdasági reform folyamat, ez ugye nyilván évekig fog eltartani, akkor javíthatjuk a soft power státuszunkat. Nem tudom, hogy látták-e az év elején a világban kiadott egy jelentést, hogyan lehet az európai növekedési modell csillogását visszaadni. Ugye az elmúlt évtizedekben Európa modell volt, példa volt, jó lenne, hogyha ez megint így lenne, Európa szempontjából is, Európa érdeke is ez, de a világé is. Tehát a világnak szüksége van egyfajta példaképre. Etiópia. talán kicsit jobban kitett Európára, mint azt magamtól tettem volna. Bonyolult az ország, bonyolult a történelme, de hát a második legnagyobb ország Afrikában, Nigéria az első, Etiópia a második, tehát Nigéria mellett nem lehet elmenni. Említette, hogy fontos ott a párbeszéd. Hát ezt mondani könnyű, kérdés, kérdés, hogy valamennyire megnyitható-e, a, vagy mozgatható a politikai rendszer. Elképzelhető, de az amerikaiak együtt, akiknek más indokai vannak, hogy miért kell szorosabbra vonni a kapcsolatot e- Etiópiából, ezt föl kéne tárni. Louis Michellel egyébként egyeztettem erről, aztán Westcott úr, Alexander úr is aktív ebben, tehát meg kell nézni, hogyan, fel kell kicsit tárni, hogy mit tehetünk még. Mit lehet tenni emberi jogi kérdésekben, szabadsági kérdésekben, illetve hát mit miben fokozhatja az Európai Unió tani szerepét. Szalafranka úr, mi a helyzet az egyensúlyjal? Az világos, hogy a gazdasági válság hat az Európai Unió szavahihetőségére. De ugye működik a külpolitika, biztonsági politika, hát e, ebben vannak pozitívumok is, negatívumok is amikor messzi két oldal találkozóra megyek Pakisztánba vagy Afganisztánba, akkor magammal viszem a, az EU-s nagykövetet, a svédet is, de az EU-st is. És a külügyi szolgálatottól mindig megkérjük a véleményüket. Ez nekünk is jó, meg a külügyi szolgálatnak is. Nem mindenki így jár el vannak nagyon nagy országok, legalábbis ők magukról azt hiszik, hogy nagyon nagyok, akik nem így járnak el. Szerintem azonban ez az ideális munkamódszer. Nézzük a biztonsági tanács kérdését. Hát keveset teszünk, az biztos. Én úgy képzelem, hogy és ez ugye egy kivitelezhetetlen dolog, hogy jó lenne, hogyha az EU lenne az egyik állandó tagja a biztonsági tanácsnak. Hát nem kell magyaráznom azt hiszem, hogy ez milyen ellenállásba ütközne a jelenlegi állandó tagoknál. Azt hiszem, hogy előbb-utóbb a biztonsági tanács összetételének tükröznie kell azt, hogy milyen világrend alakult ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Euh, Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm szépen, hogy ilyen globális módon sikerül eszmét cserélni. Egy, az egyik kérdésem a békeintézettel kapcsolatos. Nagyon szimpatikusnak tartom ezt a javaslatot, de ahogy ön is és Franciszka is beszéltek erről. Azonban felmerül bennem az a kérdés, hogy egyre több olyan struktúra van, nem konkrétan ez, de amit mondott eh, Szalafrankai úr is, ez a eh, Elügyi, Európai Külügyi Szolgálat nagyon nagy, nagyon nehézkes, nagyon bürokratikus. Most két évvel eh, ennek a beindítása után egy prioritások meghatározásáról beszélünk, ugye, hogyan tudjuk mindezt a globális megközelítés keresésére fordítani? Nem használunk ki minden eszközt, ami a rendelkezésünkre áll teljes mértékben. Talán jó lenne még egyszer megvizsgálni, akár kritikus szemmel is, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, amiket nem használunk például a védelmi intézkedések, amelyek léteznek, igaz, hogy szerények, de léteznek, alul, alul reprezentáltak jelenleg. Ami pedig a másik kérdésemet illeti Grúzia kérdése, ön is járt ott, mint ahogy járt egyéb mm, küldöttségekben is. Azonban felmerül ugye itt a ez a kérdés, amely Grúzia határai veti fel, és az Oroszországgal való kapcsolatokat, és a határmenti személyek telepítését az orosz-grúz határon. Következő kérdés. Azerbajdzsán és Örményország kérdésére szeretnék kitérni az eh, azeri eh, eh, tisztű kiszolgáltatása után. Nagyon nehéz a helyzet, úgy említette, hogy hatékony politikákkal kell rendelkeznünk, de önök, szere, az önök esetében mi lenne itt az Európai Unió szerepe, az, azon kívül, hogy csökkentse a konfliktust és erősítse az EBSZ e munkáját? Mi legyen a szerepünk? Ugyanabban a helyzetben leszünk, mint annak idején Grúzia és Oroszország között a feszültség esetében. Örményországon is, vagy örmény oldalon, vagy azeri oldalon is le lehet tenni a garast. Az parlament elfogadott egy, egy állásfoglalást, a két országgal társulási eh, egyezmény eh, eh, kötését feltételessé tette, mégpedig a hegyi Karabach kérdésének megoldásához kötötte azt, hogy a tárgyalások meginduljanak ezzel a kérdéssel, ezzel a két országgal. Köszönöm szépen, Lambsdorff úr. Köszönöm szépen. Mindig nagy öröm önt hallgatni. Lenne néhány kérdésem a békeintézettel kapcsolatban az első kérdés a következő. Hogyan biztosítja azt, hogy a tagállamok támogatják ezt az intézményt? Danzsán úr már elmondta, hogy a francia álláspont elég az eléggé visszafogott. Tudom persze, hogy Danzsán úr nem a francia álláspontot, kormány álláspontját képviseli, de láttuk, hogy már az külügyi szolgálatnál is Franciaország nem akart túl nagy szerepet adni ennek az európai biztonsági védelmi politikát is ellenezte, stb. Több időt kellene Párizsban töltenie valószínűleg, hogy meggyőzze az ottaniakat. Az első kérdésem tehát a következő, hogyan biztosítja a tagállamok támogatását? Szerintem érdemes ezen az eszközön gondolkodni. A második kérdésem, Mi lesz ennek az intézetnek a kapcsolata, milyen lesz a, a külügyi szolgálattal? része lesz a szolgálatnak, vagy egymás mellett fognak működni, vagy meghosszabbított karja lesz-e, vagy mi lesz ez? És mi a helyzet ennek a finanszírozásával? Gondolkodtak-e már ezen? Mert itt az ideje gondolkodni a részleteken. 2014 már 14-15 hónap múlva itt van. A következő Ibris Szagics asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eh, ilyen kiváló áttekintést adott a politikai eh, kérdésekről. Nagyon röviden két pont. Az egyik Horvátország. Nyilván önök is tudják, ön is tudja, hogy hamarosan az Európai Unióhoz csatlakozik ez az ország, azonban vannak eh, bizonyos megoldatlan kérdések. Nem akarjuk később a monitorozás eszközét használni, miután az ország már tagjává vált az Európai Uniónak. De van itt egy probléma Bosznia és Horvátország között, és vannak potenciális egyéb ügyek, amelyekben nem tudnak megállapodni a szomszédos országokkal. Milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre, hogy konstruktív ezt a konstruktív folyamatot folytassuk, és milyen eszközök lesznek a kezünkben azután, hogy hogy csatlakoztak az Európai Unióhoz. Aztán Koszovó, milyen helyzettel nézünk itt szembe? Próbáljuk normalizálni a helyzetet Koszovó és Szerbia között, ezzel egy időben azonban Litvánia nem ratifikálta a Szerbiával a stabilizációs eh, tervet. Ez nyilván nem segít a folyamatban. Milyen viták folynak a tanácsban erről? Egyeztetnek Litvániával a témában? Romero asszony. Eh, quería saludar. Szeretném üdvözölni Bilturat. Svédország mindig is élen járta a békéért folytatott harcban. Gondoljunk Olaf Palméra, és arra, hogy Svédország mindig is kiállt a béke mellett. Említette az első világháború. Én is szeretnék utalni az első világháborúra és a Genfi egyezményekre, amelyeket a világháború után írt, írtak alá. Egyébként nagyon sok olyan ország van, amely aláírja a Genfi egyezményt, és aztán nem teljesíti, nem tesz ennek eleget humanitárius gondokat okoz ez, ott van például Szíria is. Szíria egyszerűen nem teljesíti azt, ami a, amit a Genfi Egyezmény aláírt, ott vannak a, a, a, ott van a polgári lakosság, ott vannak a fogvaejtett fegyveresek, stb. stb. Mit tehet Európa azért, hogy számon kérje a Genfi Egyezmény betartását, és konkrétan Svédország mit tehet ezért? Sokszor szoktuk azt, beszél, azt mondani, hogy megelőzés, stb. stb., de a, a, a elrettentésről nem nagyon beszélünk. Ugyanakkor azt is szeretném emelni, hogy nem szabad, hogy ez a soft power gyenge hatalom legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Yes, whatever this mean. Bármit is jelentsen ez a helyzet. Nagyon fontos az, hogy az egyezményt amit mindenki aláír, azt mindenkinek be kell tartania. Ez nem jelenti azt, hogy persze akkor béke lesz és demokrácia mindenhol, hát nem így néz ki a dolog. A háború maga is ezért történik, mert ezeket az egyezményeket megsértik, és azért sértik meg ezeket az egyezményeket, mert úgy gondolják, hogy túlságosan vagy az elnyomás, vagy a saját érdekeiket kell védeni, tehát azt néha idegestek vagyunk az egyezményekben, a állásrólásokban, aztán szembesülni kell a brutalitással a való világban. Elolvastuk a történelmi könyveket, és tudjuk, hogy minden egyes lépésben meg kell próbálnunk a lehető legtöbbet megtenni. Svédül beszélt. Én nem tudtam, hogy Litvánia nem ratifikálta ezt, tehát arról még több információt kell szereznem. A Balkánon számos probléma van, ezek lehetnek nagyobb politikai problémák is kisebbek is például Bosznia és Horvátország között, hogyha e, régebben ez egy ország volt, legalábbis olvastunk erről a történelmi könyveket, ez már régen volt, de most már van egy EU határ ott, és az EU határ majd Bosznia és Horvátország között fog húzódni. És eléggé érdekes dolog lesz ez van egyfajta vonakodása valóság belátásától boszniai oldalon, és Zágráb és Brüsszel esetében, és az a helyzet, hogy nem láttuk a probléma nagyságát. Nem tudjuk, hogy mi lesz majd július 1 a határátlépésen, a mezőgazdaság tekintetében, a határellenőrzés esetében. Amit tehetünk, ez az, hogy ösztönözzük a bizottságot arra, hogy aktívá váljon. Volt egy találkozó a két külügyminiszterrel és a bizottsággal nemrégiben, és technikai jellegű beszélgetések voltak, és hogyha ezt meg tudjuk könnyíteni, akkor ezt meg kell tennünk, de meg kell oldani ezeket a kérdéseket, hogy ez ne hasson ki az emberekre negatív módon. Lambsdorff úr számos jó kérdést vetett fel. a békeintézettel kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy hallgassuk meg egymást, de előzetesen én nem szeretném a békeintézetet egyfajta EU intézményként látni, mert ennek megvannak a hátrányai. Én inkább azt szeretném, hogy egy független intézmény lenne, amely az EU közelében lenne, és kötődne a külügyi szolgálathoz, vagy a parlamenthez, és egyfajta szabad mozgástere lenne, nem kötődne a parlament által olyan bölcsen kirót bürokratikus terhekhez, örökségekhez, és persze felmerül a finanszírozás, de hát ez kérdés minden egyes tagállamban és intézmény esetében. Vannak olyan intézmények, amelyeket támogathatunk, és ezt is támogathatjuk, és a finanszírozás kapcsán lenne egyfajta mix, amely hozzájárulna az intézet függetlenségéhez. Nagyon nehéz itt az egyensúlyt megteremteni, hiszen az intézmény erős lehet, hiszen kötődik az EU-hoz, és azáltal, hogy az EU része lehet, hogy elveszít a hatásköreiből, tehát egyfajta manőverezésre van szükség, és mindenképpen megfontolom, megszívelem azt a tanácsot, hogy Párizsban több időt töltsek. A hegyi Karabak kérdése és Azerbajdzsán kérdése. Nincs jó válaszom erre a kérdésre sajnos. A svéd elnökség során néhány évvel ezelőtt megpróbáltunk egy EU pozíciót kialakítani, és még a legkisebbet sem sikerült kialakítani. Én úgy gondoltam akkor, hogy nem biztos, hogy bele kell avatkozni ebbe már nincs előre mozdulás. Itt van a szomszédsági uh, politika, megállapodás, a partnerségi politikák. Azerbajdzsán esetében úgy gondoltuk, hogy Örményországgal szemben van egyfajta uh, játékterünk, Örményországban ez volt, Azerbajdzsánban más a helyzet. Egyetértek önnel abban, hogy meg kellett volna, le kellett volna vonni a tanulságot 2008-ban, amikor elhanyagoltuk a háborúra mutatkozó jeleket, és kitart a háború, és még most is kitörhet a háború itt, erre fel kell készülnünk, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ezt megállítsuk, mert hogyha a hegyi karabak környékén kitör a háború, és minden hatással Oroszország iránt tekintetében és a feszültségek a területen óriási, súlyos következményekkel járhatnak. Meg kell vizsgálnunk a külügyszolgálatot, és persze ez így van. Azt hiszem, hogy lesz egy formális áttekintés, felülvizsgálat a következő évben, ha jól emlékszem. Nagyon jó dolgot el lehet mondani. Ami meglepett, a Lisszaboni szerződés megpróbált egyesíteni a brüsszeli szereplőket egy harmonikus módon. Lehet, hogy naív volt ez az elképzelés, de mindig is volt feszültsége és a tanács és a bizottság között a külügyi szolgálat kapcsán, viszont a meglepett az az, hogy a külügyi szolgálat bizonyos módon integrálta a bizottságot is, hiszen a bizottság alelnöke Kathy Ashton, minden én tisztelem a biztosokat, amelyek mindenki saját területén dolgozik, de nincs egyfajta integráció, ez nem valósult meg Lisszabonnal. És kétséges az, ami így létre jött, diplomatikusan fogalmazva. Nem tudom, hogy most intézményi javítás ezt jobbá teheti, hát ebben nem vagyok biztos. Lehet, hogy valami másra van szükség, lehet, hogy még meg kell tanulnunk együtt dolgozni. Ezt sem tudom, de azonosítani kell a problémákat, amikor a külszolgálat áttekintésére szó, sor kerül, akkor ezt el kell végeznünk. Nagyon elégednek tűnik Brock úr. Szerintem ezáltal hozzájárulhatunk ehhez a vitához, és tagállami, orsz, tagállami szinten, tagállamok részéről is megpróbáljuk ezt jobbá tenni. Nagyon nehéz a külügyi szolgálat kiépítése. Összességében jó ez, viszont nagyon sok mindent kell még tenni. Grúzia. Moszkvában megemlítettem ezt, amikor ott jártam? Nem. Hiszen már olyan sokszor említettem ezt, és hogy általában beszélünk mindig Grúziára, hogyha Moszkvában vagyok, általában ez a standard program része. Az EU-MM misszió, egy nagyon fontos misszió, az MM nélkül az egész terület sokkal veszélyesebb lenne, és az, hogy nem hallunk erről, az bizonyítja az EU MM sikerességét. Összességében az EU nagyon sokat tett Grúziáért, pénzügyi segítséget nyújtottunk a stabilizáció számára, elküldtük az EU MM-et, ami nagyon fontos. A keleti partnerség és az integrációs perspektíva vezérfonal volt abban, ami történik a grúziai társadalomban, tehát egyfajta sikertörténet is ez az Európai Unió részéről hogy ez meg fog -e változni, együttműködhetünk az oroszokkal. Az oroszok Abház, illetve Déloszícia kapcsán már ismerték ezek függetlenségét. És ki ismerte még el? Nauguru, Nicaraguay, és még egy, akire már senki nem emlékszik, hogy melyik volt ez az ország, de mindenképpen ez bizonyítja azt, hogy az orosz politika is működik, és úgy gondolom, hogy idővel kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, semmi nem fog történni a, a közeljövőben, de nagyon fontos az, hogy ezt napirenden tartsuk, hiszen lehet, hogy megváltozik majd a csillagok össze, ö, együttállása, és mindenképpen akkor majd cselekednünk kell. Abházia és dél esetében lehetnek olyan területek, ahol az Európai Békeintézet többet tehetne, olyan dolgokat is, amiket hivatalos diplomáciai eszközökkel nehezebb lenne megtenni. Uh, oh, sorry. <laughs> I can't promise to change the colors of the Swedish flag. Nem igazán tudom megígérni, hogy a ö, svéd zászló színeit megváltoztatom. Péter Le úr. Nagyon örülök. Én egyetértek azzal, amit Balkánnal kapcsolatban mondott Pilt úr, és nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Itt vagy, itt van. A Balkán országok eh, helyzetét már többször is felvetettük, eh, Fájron, Bosznia-Hercegovina, Macedónia kérdését. Hasznos lenne több politikai, nagyobb politikai ambíciót mutatni ebben az összefüggésben. Előrelépésre van szükség, de vannak más eh, szereplők is ezen a területen, akiknek az érdekei nem mindig fedik teljes mértékben az európai érdekeket. A több Európa az azt jelenti, hogy Európát mélyíteni kell a meglévő keretek között. A Balkán természetesen az Európai Unió béke agendájának része marad. Úgyhogy ezen a területen remélem, hogy erős szerepet vállal. Kérdezem, hogy nem tudna -e egy kicsit specifikusabb, konkrétabb lenni Bosznia-Hercegovina, Törökország és Macedónia kérdésében. Szofokleusz úr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπίλτ για την παρουσίασή του. Αυτό δεν σημαίνει... Köszönöm szépen ezt a előadást. Nem tudom, hogy együtt tudok érteni minden, ami elhangzott a Törökországgal kapcsolatos kérdések kapcsán. Az hangzott el, hogy nagyon fontos partner a Törökország az EU-nak. Nos, én a következő tudom ezzel kapcsolatban elmondani. Valóban lehetne Törökország a legfontosabb partnere az EU-nak. Bizonyára tudják, hogy Törökország Ciprust még nem ismerte el. ezért Törökország ezért nem is lehet teljes jogú tagja az EU-nak. Számos állásfoglalás volt ezt illetőleg. Vannak olyan, olyan szerződések, amiket nem vesz figyelembe Törökország. Mi lenne akkor, hogy a Törökország Svédországot nem ismerte volna el? Ugyanez történne? akkor is, mint ami Ciprus esetében történt. Tudjuk, hogy a svéd nemzet sokat tett a békéért, illetve nemzetközi szinten, de hát mi a helyzet ezzel? Lizek. Köszönöm szépen, Lizek úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. A grúziai jelentés jelentéstevőjeként szerettem volna néhány kérdést feltenni, de ön ezek már, ezeket már megválaszolta, úgyhogy nem fogom ezeket megismételni. Grúziáról, a hegyi Karabachról merültek fel kérdések, Transnistriáról is kérdezhetnénk. Mindezeket a kérdéseket összefoglalva úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió egyre nagyobb kommunikációs problémákkal rendelkezik, egyre nehezebben kommunikálunk Oroszországgal. Azt szeretném megkérdezni, hogy lát-e fényt az alagút végén? Mert a megoldás kulcsa Oroszországban, Moszkvában van. Hogyan kellene kommunikálnunk az Orosz Föderációval azért, hogy meggyőzzük őket? Köszönöm szépen! Landsbergi szúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagy szeretettel köszöntöm a kérdésem. Rövid kérdés. Grúzia október 1 -e. Olyan feltételek, amelyek a háborút is felvethetik. Orosz erők jelennek meg a grúz határon, és sőt, át is lépik a határt korábban megszállt területekre, és akár folytathatják is az inváziót, hogyha valamilyen kis okot találnak rá, ürügyet találnak rá. Ez a, ilyen feltételek mellett a választások nem folyhatnak le normális mederben. Mivel azonban nem került, só, szó, nem került sor erre az ürügyre, mi lett volna, mi lesz akkor, hogyha az orosz oligarchák elég szavazatot kapnak, és egyesek pedig tüntetni kezdenek amiatt, hogy miért nem ők, vagy az ő pénzük nyert. Lehetséges e, hogy a Kremlt előre megkérdezzék -e erről. A második kérdésem az ön véleménye szerint ön említett bizonyos ö, törekvéseket az európai intézményekben arra, hogy a hegyi Karabach státuszáról ö, tárgyalásokat folytassanak, és az örmény ellenőrzésről ez vajon nem áll le az útjában a bizalom fölépítésének, az azért megszállt területeket nem igazán látják eh, problémának. Úgy tűnik, hogy egyesek a helytelen státuszkót akarják minden áron, áron fenntartani, még akkor is, hogyha ez háborút jelent. Az Európai Békeintézet vajon e, ennél ettől különböző, eltérő, gyümölcsöző álláspontot is tud-e képviselni? Köszönöm szépen. Miniszter úr látja, hogy nagyon örülök annak, hogy itt van, és szívesen hallgatjuk az érdemi válaszait. Nagyon jó hogy későn kaptam meg a szót, mert egy csomó kérdésemet már feltették, például Landsbergis úr Grúziáról. Ami most a választásokat illeti, Grúziában az Ivanisvili az ellenzék oldaláról rengeteg provokáció jelenik meg, és ez valószínűleg ezt Moszkva fűti ezt a provokációt, ön ezt hogy látja? A másik megjegyzésem a hegyi karabakra vonatkozik. Nagyon örülnék neki, hogyha azt mondaná, hogy van válasza, hogyan lehet az Európai Unió szerepét erősíteni, mert különben akár már túl késő is lehet. 2008-as grúziai események megismétlődését eh, kockáztatjuk, de hogyha mindez hegyi Karabachon történik, akkor ez sokkal súlyosabb következményekkel járhat. Én Lettországból érkeztem a harmadik kérdésem, eh, egy olyan kérdés, ami a lettek számára nagyon fontos. Az Európai Bizottság Gazprom ellen eh, vizsgálatokat indított, és ezzel egy időben Putin megtiltotta, hogy ezen nyomozások vagy vizsgálatok számára információkat szolgáltasson bárki is. Ezt a folyamatot hogyan látja? Jó, nos, válasz. Az utolsó kérdés. Ezt a folyamatot az Európai Bizottság indította. Az Európai Bizottság jogi öm, szerepvállalásának keretében Moszkva és Gazprom nagyon ideges volt emiatt, és védelmet kértek, hogy ne kelljen információkat szolgáltatniuk. Hát ezt egy darabig még tehetik, A tagállamok nem szabad, hogy hatással legyenek, befolyással legyenek erre a helyzetre, ezt a bizottságnak függetlenül kell lefolytatnia. Minden esetre úgy tűnik, hogy a bizottság nagyon eltökélt, ezen ügyben. Grúzia, Landsbergis úr kérdései. Azt hiszem alapvető az, hogy mindenkinek elmondjuk azt, hogy mindenkinek kötelessége a választások eredményét tiszteletben tartani. És azt hiszem, hogy Grúziában egyfőre számítva több választási megfigyelő lesz, mint bárhol máshol a világon. A választás napján előtte, utána folyamatosan megy a megfigyelés, és a választás sok ról szóló ítéletet, megítélést mindenkinek tiszteletben kell tartani. A jelenlegi többség és a jelenlegi ellenzéknek, ugyanúgy, mint a moszkvai vezetőknek is. Tehát ez egy olyan választás lesz, amelynek a tisztaságát nem csak európai, hanem általában én nemzetközi megfigyelők biztosítja. Itt úgy tűnik, hogy zavaros vizekre neveztünk, itt bizonyos választási kampányokat amerikaiak finanszíroznak Floridából például NGO-k, amelyek soha, nem, soha semmi közük nem volt semmiféle választáshoz. De, de még a megfigyelők között is jelennek meg olyanok, akiknek soha semmilyen közük nem volt a választási megfigyeléshez. Mi nekünk az ebs az Európa Tanácssal, az Európai Uniós megfigyelőkkel kell a kapcsolatot tartanunk. Amerikai oldalon is van az NDA és még egy másik választási megfigyelő szerv. Az ő megfigyelőiket kell komolyan vennünk, nem pedig másokat, akik be akarnak zavarni. hegyi Karabach, tehát örülnék, ha meg tudnám válaszolni ezt a kérdést. A kászáni ülés felé vezető folyamatban vettünk részt, ahol is azt terveztük, hogy áttörésre kerülhet sor, és valami jó is kisülhet a dologból. Ez azonban kudarcot vallott, mert az utolsó kis szavacskát módosították. Úgy most úgy látszik, hogy növekszik a, a, a feszültség, a magyarországi kiszolgáltatás, az elitiszt kiszolgáltatása miatt is, ami mégiscsak finoman szólva furcsa gesztus volt. Most úgy tűnik, hogy egy kicsit talán, talán hogy, hogy az, azon, arra kell koncentrálnunk, hogy lenyugtassuk a helyzetet, mert nagyon félő, hogy, hogy, hogy kikerül az ellenőrzésünk alól az egész, eszkalálódik az egész. Eh, és akkor, hogyha lenyugtattuk a helyzetet az oroszok és az amerikaiak részvételével, akkor lehet újraindítani a folyamatot. Nem hiszem, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ajtóstól roncsunk a házba, sokkal inkább támogatni kell a, azt, hogy egyrészt nyugodjanak le a kedélyek, másrészt pedig a politikai folyamat újra beinduljon. Minél tovább tart ez a feszültség, annál kom- nagyobbak a súlyosabbak a következményei. Eszteren túli területek, hát itt hogyan lehet előre haladni, kommunikálni az oroszokkal, kitartás, világos, tiszta beszédmód, csak ezt lehet, ezt a receptet lehet fölírni. Törökország, Törökország fontos partnerünk, az Európai Unió fontos partnere. Néha azt mondom, Azt hiszem tíz stratégiai partnerségünk van, körülbelül Kína. De az én véleményem szerint az én gyakorlati tapasztalatom alapján eh, két ország van, amelyeket tényleg partnerként, amelyekkel partnerként működünk együtt, az egyik az Egyesült Államok, a másik pedig Törökország és, ezek, és ez Törökország geográfiai helyzetéből adódik, mert olyan területen van, amely elengedhetetlen partneré teszi. Aztán hát ott van a Ciprussal kapcsolatos megosztottság, az ENSZ és Cipruson voltam, Nikózia zöld vezetében, és és az enszerőket is meglátogattam. E, ez egy európai főváros, amelyet nem, nem, egy, nem egy fal választ ketté, mint Berlint ennek idején, hanem egy zóna, egy kifejezetten széles zóna. Egy folyosó. Ez egy olyan terület, amelyen az Európai Unió szinte semmit nem tehet. Ez bizony frusztrációt okozhat egyrészt, másrészt viszont arra sarkalhatja a szereplőket, a konfliktus szereplőit, hogy megoldják a problémát, akár Ciprus, akár az Európai Unió, vagy minden résztvevő ország érdekében. Péter le. Egyesek közülünk túl sokat foglalkoztak a Balkánnal az évek során Néha az az ember érzése, hogy egyes országoknak már elegük van ebből, de hogy igaza van, de igaza van, ez a biztonsági és ö, béke agenda részét képezi ez a ö, térség. A történelem ö, mi lépésekre sok időre van szükség, az egyetlen dolog, ami megoldhat, megoldást jelenthet a feszültségekre, az az európai perspektíva. Bosznia nagyon frusztráló helyzetben van. Tudom, hogy a Szarajevói Nemzeti Múzeum finanszírozására próbálnak pénzt szerezni. Ez rendkívül frusztráló lehet. Svédországban rengeteget költöttünk erre. Jelen pillanatban nem tudnak megállapodni a Nemzeti Múzeum finanszírozásában, ezért fennáll annak a veszélye, hogy, hogy be kell ezt zárni. Ez semmi jót nem, semmi jóval nem kecsegtet a boszniai politikai helyzetre vonatkozóan. Aztán a ciprusi megosztás, megosztottság, ott látni lehet a megosztottságot, látjuk ezt a zónát, amely elválasztja a fővárost. Boszniában azonban lehet szabadon utazni, nem látni a meg nem, nem, nem látni, hogy hol lépj át az ember a határt. Jó, én tudom, mert sokat voltam ott, és értem a régiót, de, de elég jól kommunikálnak egymással az emberek, vannak jó, pozitív fejlemények, és Macedónia fájrom. Igen, ezzel is fontos lenne előrelépni. Tudom, hogy Füle biztos mindenképpen szeretne itt előre jutni, és a tanács mindenféle támogatást megkíván adni. Ez azonban nem válaszolja meg nyilván az összes kérdéseiket, de legalább néhány kommentát mondhattam a legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy folytathatjuk ezt a vitát 2.30-kor az 5G2-ben, Karl Bildtal, ahol is az Európai Béke Intézetről fogunk beszélni, és mindenkit sok szeretettel várunk erre, fél háromkor, 5G2-ben. Jó itt étvágyat! Oh.